Az elnök. Witam Państwa bardzo serdecznie. Üdvözlöm Önöket ismét, hölgyeim és uraim! Ebédszer után folytatjuk a plenáris ülést. És be is szeretném üdvözölni vendégeinket, és elsősorban Tejszen biztos asszonyt,